Yeah, yeah, then I'll move in, into Dear colleagues, good afternoon. Um, I propose... Kedves kollégák, néhány bejelentéssel szeretném kezdeni az ülést. A napirendünk második pontját szeretném elmozdítani későbbre egy másik ülésnapra, az ISPRA ülésről szól ez, és a Luxemburg, Németország és Franciaország a kapcsolatos témával összevonva rendezünk egy eszmecserét majd a későbbiekben. Úgy látom, senkit nem senki nem ellenzi ezt. 16 nyelven van ma tolmácsolás, és az interneten is közvetítjük ezt az ülést, ez egy papír nyomtatás nélküli ülés, és az ötödikei ülésünknek pedig megtalálhatják a dokumentumok között a jegyzőkönyvét. Grundler úrat szeretném először is üdvözölni, aki Michiganből érkezett, a környezetvédelmi ügynökséget képviseli, egy évvel ezelőtt az EPÁT csak néhány nagyon a szakmához értő képviselő ismerte, most pedig nagyon híres lett már a körünkben az önök nagyon fontos és nagy befolyású intézménye. Most megadom önnek a szót, hogy el tudjam mondani a bevezetőjét, és a képviselőknek lesz alkalmunk kérdéseket feltenni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Üdvözlöm az MSZ Bizottság tagjait. az környezetvédelmi hivatalt képviselem. A feladatunk, hogy a kibocsátásokat a közlekedési forrásokból csökkentsük. A tiszta üzemanyagok fejlesztésével, az üzleti megoldások és utazási megoldások fejlesztésével. Olyan járművekkel működ, dolgozunk, mint traktorok, buszok, offroad, szabadidős járművek, tehát mindenféle járművel foglalkozunk, amely mozog, és szennyezőanyagokat bocsát ki. Air pollution problems and developing modeling tools to develop solutions to measure results. Az eredmények mérése is nagyon fontos, és hogy a misszióinknak az eredményeit fel tudjuk mérni. Onroad és offroad járműveket is vizsgálunk, és a nemzeti standardokat végrehajtjuk, valamint a megfelelési standardokat, monitoring stratégiákkal, kutatjuk és értékeljük a haladó technológiákat, a technológiákkal kapcsolatosan. A laboratóriumunk Michiganben van, kibocsátási tesztelési szolgáltatásokat nyújt, tanúsítási és végrehajtási intézkedéseket dolgoz ki. Megtiszteltetés számomra, hogy részt vehettek ezen az ülésen, és ez nagyon jó alkalom arra, hogy a munkánkról beszámoljak ennek a testületnek. Nagyon hosszú ideje dolgozunk sikeresen a kibocsátási normák végrehajtásával mérhető pozitív eh, hatást gyakorol a munkánk az Egyesült Államok levegőminőségre az elveink. Először is az a Cleaner eh, törvény alapján eh, dolgozunk, olyan normákat dolgozunk ki, amelyek teljesítmény alapúak, vagyis nem bizonyos technológiákat teszünk kötelezővé, hanem az kibocsátási adatokat tesszük közé, hogy az autógyártók a legjobbat tudják választani. A különböző szabályozási design elemekkel foglalkozunk, a kibocsátási kreditekkel, és nagyon sok innovációt vezettünk már be. Második elvünk a 90-es évek óta egy szisztematikus megközelítést fogadtunk el a különböző üzemanyagokra, optimalizálva ezeket a normákat el tudjuk írni a legkisebb költséggel a legnagyobb előrelépéseket. A semleges üzemanyagokat támogatjuk. Harmadszor biztosítjuk, hogy együttműködésen alapuló szabályozási folyamatot tudjunk elindítani, költségelemzéssel, egy nyitott, átlátható folyamatban. A feladatunk a kibocsátási normák kidolgozása, de biztosítunk kell azt is, hogy az amerikaiak számára előnyösek azok a csökkentések, amelyeket ígértünk nekik, felülvizsgáljuk a végrehajtást, az, az szabályozás tekintetében két nagyon fontosokból. Azért, mert ez biztosítja, hogy a állampolgáraink számára előnyös a tevékenységünk. Jelentős befektetéseket eszközöl az iparág tisztább energiákban, és a méltányos verseny nagyon fontos számunkra. A szabályozói programjaink jól működnek, a légminőség vizsgálatok is ezt bizonyítják a programjaink eredményeképpen jelentősen javultak eh, a levegő minőségi mutatók az Egyesült Államokban. Folyamatosan fejlesztjük eh, a programjainkat eh, a tanulságok alapján. Gyakran a tanulságokat nehezen, a nehéz úton vonjuk le, Például tudjuk, hogy a tesztelési eljárások is milyen fontosak. Az 1990-es években sok végrehajtási eset volt az gyártókkal kapcsolatosan és a nagy berendezésekkel kapcsolatosan. Ezek a berendezések nem feleltek meg a kibocsátási szabályoknak. 1995-ben, 98-ban, 99-ben megállapodások is születtek, ezek voltak a legnagyobb megállapodások és büntetések az USA történetében. Utána új tesztelési eljárásokat indítottunk be a nagy berendezések esetében, hogy a normákat a valóságban is alkalmazzák. A teszteljárásoknak a célja, hogy olyan berendezéseket gyártsanak a gyártók, amelyek az előírásoknak megfelelnek hosszú távon, és alacsony, magas hőmérsékletben és mindenféle vezetési stílusnál. Ezek EPA a, tanú, a tanúsítási engedélyezési eljárásokat is módosította, hogy a defit device-okat előre lehessen ellenőrizni, belső eljárásokat, menedzsment kontrollokat vezettünk be, illetve szoftverfejlesztés is történt az esetleges hibás eszközök kiküszöbölésére. Második tanulság, hogy felülvizsgálatra van szükség, felügyeletre az egész tesztelési ciklusban. A normák, amelyeket kialakítunk, az el- és életciklusra vonatkoznak, az előnyöket úgy számoljuk, hogy feltételezzük, hogy az egész életciklus alatt ezeket a standardokat betartják a járművek. Ez nagyon lényeges, hogy a gyártás előtt, a gyártás közben és gyártás után, értékesítés után is megfeleljenek ezeknek a normáknak a járművek. Az EPÁT felruházára vonatkozó hatáskörökkel a vonatkozó törvény, ezért minden szakaszban értékelni tudjuk az életciklusban a kibocsátásokat. Standard és nem standard ciklusokat is vizsgálunk, illetve valós működési feltételeket. Megvan a hatósági jogkörünk és a gyakor, gyártás előtti gyártási és gyártás utáni időszakban is alkalmazzuk ezeket. Különböző körülmények között végezzük a vizsgálatokat. Az EPA szabályok a gyártókat is arra kötelezik, hogy teszteljenek egy év és négy év használat után. És ezeket az EPA-nak be kell nyújtani, ezeket a, az eredményeket. Az elmúlt években, miután az üvegházhatású gázokra is kidolgoztunk normákat, a CO2 kibocsátásokat is elkezdtük vizsgálni, és kiderült, hogy amerikai és külföldi gyártók egyaránt nem valós eredményeket mutattak be, és a címkézést is meg kellett változtatni több esetben. Harmadszor nagyon fontos, hogy ne legyünk ki számíthatóak. A Volkswagen incidensből is kiderült, hogy milyen fontos ez a szempont, vagyis hogy új tesztelési eljárásokat és ellenőrzéseket is bevezessünk, amelyeket nem osztunk meg a gyártókkal, hogy ne tudják kikerülni a, az előírásokat. Üzemanyagtól függetlenül minden, minden járművet tesztelünk ilyen előre láthatatlan tesztekkel, folyamatosan módosítjuk a jövőben is az ellenőrzési módszereinket, hogy az új gyártási és új tervezési megoldásokra is reagálni tudjunk. Négyes pont. A végrehajtás fontossága. Nagyon fontos, hogy valós körülmények között, működési körülmények között zajló, folyanak a tesztek, de ennek nincs értelme anélkül, hogy valódi végrehajtási hatáskörünk legyen, és szándékunk is ezt kihasználni. Az szabályszegéseknek súlyos következményei vannak, és az iparágnak nagyon fontos megfelelnie ezeknek az előírásoknak. Végül pedig technikai kompetenciára van szükség, a szigorú tesztelési környezet kialakítása a műszaki munkatársainknak a feladata. Jó képzelt munkatársaink vannak, a laboratóriumokban megvan minden technikai eszközük, a különböző klímafeltételek között tudjuk tesztelni a járműveket, és kutatási munkát is végzünk, hogy fejlesszük a kibocsátási normákat, hogy a nemzetközi normákat be tudjuk tartatni, sok szervezet számára mi vagyunk az aranystandard az adatminőségben összefoglalva, hogy az ígéreteinket be tudjuk tartani, átfogó, többszintű vizsgálati programot dolgoztunk ki, felügyeleti programot, ez egy 3x3-as mátrix, tesztelési, értékelési megközelítés, három ponton végezzük ezt el az életciklus során, gyártás előtt a prototípusokon, hogy bizonyítsa a gyártó a tervezés megfelelőségét. Gyártás közben, illetve a gyártás használata után, három év után, hogy bizonyos, megbizonyosodjunk arról, hogy a járművek megfelelnek az előírásoknak. A másik három dimenzió a tesztelési típusokat illeti, az előírások, a szabályozás fogalmazza meg, hogy milyen teszteket kell elvégeznünk, ezeket el is végezzük másodszor. Úton vizsgáljuk a járműveket, hogy tudjuk, hogy a valóságban hogyan működik a jármű. Harmadszor pedig láthatatlan teszteket végzünk, amelyeket nem osztunk meg a gyártókkal. Több mint 40 éve fejlesztjük a programunkat, a megközelítésünket, komolyan veszük felelősségünket a jogszabályok betartatásában, mert ez a felügyelet biztosítja a levegő minőség javítását, illetve azt, hogy az iparági szereplők számára egyenlő versenyfeltételeket tudunk biztosítani. Köszönöm a neki. And I hope you find this information useful and I welcome your questions today. Thank you so much, Mr. Grund. Köszönöm szépen, Grundler úr. El kell mondjam azt, hogy Európában mindig azt hisszük, hogy nálunk vannak a legjobb környezetvédelmi, egészségügyi, fogyasztóvédelmi szabályok, de meghallgatván azt, amit elmondott, azt kell mondjam, hogy sokat tanulhatunk az USA-tól ezen a területen. Most rátérek a képviselőkre. A két jelentéstevőn közül az egyik misszión van, Zalba úr pedig a dugóba került, csatlakozik majd hozzánk, akkor megkapja a szót, ha megérkezik, és egy Gizeke úrnak eh, adom meg a szót először. Köszönöm szépen, elnök asszony Grundler úr, tolmácsolással dolgozunk, nem tudom, hogy érte németül, németül fogom önt kérdezni. Van persze tolmácsolás is. Üdvözlöm önt itt a szakbizottságunkban. Örülök eh, annak, hogy eljött. Sajnálatos módon a jelentés tevő dugóba került, el fog késni, de jönni fog. Nagyon érdekes volt mindaz, amit elmondott. Európában kicsit másfajta a jogszabályozás, és ilyen szempontból fontos számomra az, hogy a különbségeket jobban lássuk a jogszabályok kapcsán. Kérem, mondja el azt, hogy az önök ügynökségének milyen szerepe van a környezetelmi standardok, illetve levegőminőségi célok definiálása kapcsán. Tehát milyen feladatuk van ennek során önöknek, mint környezetvédelmi ügynökségnek? Az EPA mind a környezeti levegő minőségi célokat meghatározza, de meghatározza azokat a rendelkezéseket is, amelyekkel el lehet élni ezeket a környezeti levegő elírásokat. A felelősségünk az az, hogy ezeket a rendelkezéseket létrehozzuk a mobil források esetében, tehát például a személygépjárművek esetében. Tehát így tudjuk elérni a környezeti levegő standardokat az USA-ban. Tehát egy nemzeti hatóság vagyunk, amelyek szabályozásokat hoznak létre a gépjárművek, üzemanyagok esetében, és más mobil források esetében, de az is a felelősségünk, hogy a standardokat végrehajtassuk, azáltal, hogy a termékeket megvizsgáljuk, mielőtt még azok a piacra kerülnének, illetve a problémák esetén pedig vizsgálatokat folytatunk le, illetve végrehajtatjuk a szabályokat. Tehát nagyon széles a hatáskörünk az USA szabályok értelmében, tehát nem csak azt határozzuk meg, hogy mennyire kell tisztának lenni a levegőnek ahhoz, hogy meg lehessen védeni az emberek egészségét, de kihatunk a szennyező forrásokra és De ezek tisztviselők, nem megválasztott képviselők nálunk, a standardokat a parlamentek hagyják jóva. Hogyan néz ki a demokratikus folyamat? honnan származik a demokratikus legitimáció a határértékek megalapításakor. Erről mit tudna mondani? Köszönöm szépen ezt a kérdést, nagyon jó az a kérdés. Az USA kongresszusa írja a törvényeket. 1970-ben jött létre a tiszta levegőről szóló törvény, és a kongresszus a, az EPA-nak adta át, a környezetvédelmi hatóságnak delegálta ezt a jogkört a törvényel kapcsolatban, és megadta azt a jogkört számunkra, hogy létrehozzuk a standardokat, és azokat végre is hajtassuk. És de bizonyos felelősséget is delegáltak például az én szintemre, hogy végrehajtassuk ezeket a standardokat, és létrehozzuk ezeket a standardokat. Tehát, hogyha a standardokat definiálták, akkor a kongresszusi képviselők már nincsenek benne a folyamatban. Tehát az EPA definiálja tehát ezt. Nagyon érdekesnek tartom azt, ahogy leírta azt, hogy a közvéleményt hogyan vonják be, ez nálunk is létezik, van egy konzultációs folyamat a bizottságon keresztül. Önöknél hogyan vonják be a közvéleményt, ez az első kérdésem, a második. Milyen mértékben vonják be az ipart a határértékek definíciójába, hiszen azt mondta, hogy teljesítmény alapúnak kell lenni, tehát a valóságban is lehetővé kell ezt tenni, végrehajthatónak ennek lennie. Tehát a közvéleménynek milyen a részvétele, és az iparnak milyen a részvétele, ez az én kérdésem. Igen, az USA kongresszusának nagyon fontos felügyeleti szerepe van, ez a végrehajtó szerv, az EPA is az, és a kongresszus fegyül ezt a munkát, és meghallgatásokat tartanak, mint például ez is, és nekünk is meg kell válaszolni kérdéseket, hogy hogyan hozzuk létre a standardokat. De hogy hogyan járunk el, ez is nagyon fontos, nagyon átlátható a folyamatunk, vannak nyilvános találkozóink, de még azelőtt, mielőtt egy standardot javasolnánk, a közülemény eh, véleményt is eh, kérjük, nagyon együttműködő ez a folyamat NGO-kkal, autógyártókkal, eh, technológiai fórumokkal működünk együtt, mert úgy gondoljuk, hogy ez a megoldás jobb döntésekhez vezethet mindig van egy közmeghallgatás, itt meghallgatjuk mind a szóban, mind pedig az írásos véleményeket, és amikor a végső döntésüket meghozzuk, akkor válaszolunk ezekre a megjegyzésekre, elmondjuk azt, hogy ezt mennyire veszük figyelembe, és meghozzuk a végső döntésünket. Thank you. Köszönöm szépen a szót. Köszönöm az írásban adott válaszokat, illetve a mai előadást is. A tízes kérdésünkre adott írásbeli válaszban említi, hogy az európai NEDC mérést nem tartják megfelelőnek széles szakmai körökben a közúti forgalomban való kibocsátási értékek mérésére, és ez már a 90-es évek óta érvényes megítélés. Ön szerint mitől ennyire nem megfelelő az európai mérési módszer, illetve az agresszív vagy a nagysebességű vezetés, vagy pedig a hőségben való vezetés hiánya okozza ezt? A válaszom, hogy igen. A bizottság, illetve más fórumok és régóta megállapították, hogy egyszerűen nem kellően igényes a gépjárművekkel szemben, hiszen a gyorsítási mértéket, illetve a felső sebességhatárokat nem veszi figyelembe, a légkondicionálót sem, hideg időt szintén nem, és ötféle vezetési körülményt vizsgálunk, tehát városi, városi országút, illetve autópálya, aztán hőség, nagysebesség és agresszív vezetési stílus. És ezek között határozzuk meg, hogy mik a normál üzemi körülmények. És ennek az ötféle vizsgátnak az előnye, hogy segíti az autógyártóknak a további fejlődését, hogy teljesítsék a normáinkat minden üzemi területen. És ez azért fontos, mert az autóvezetők is különböző körülmények között használják az autókat. Utalt az előadásában a műszaki fejlesztésre, fejleményekre. Az utóbbi időben történtek -e olyan fejlemények, amiktől még kevésbé alkalmassá vált ez a vizsgálati módszerünk, az NEDC, vagy a 90-es évektől az immár. Nos, az NEDC, illetve a korábbi hagyományos mérési módszerek a dinamométeres vizsgálat elvére épültek, és ez a szokásos üzemi körülmények között, monoton környezetben tudja mérni a kibocsátási értékeket. Túl alacsonynak találták már régen is, de erre volt lehetőség. A mai dinamométerek viszont sokkal szélesebb körben tudják kezelni a sebességtartományokat, a gyorsítást, lassítást, és alapvetően a mérőberendezés tűrőképessége határozta meg korábban a mérési módszert. Most pedig rugalmasabb a mérési műszer, tehát ezért továbbfejleszthettük a módszertant. A korai tapasztalatunk alapján az autógyárak szerintünk nem megfelelően értelmezték a szabályokat. Úgy gondolták, hogy csak bizonyos üzemi hőmérsékleten kell teljesíteni a kibocsátási előírásokat, hiszen ez volt előírva konkrétan a mérési e, környezetben. Viszont ezzel szemben mi ellenvéleményt fogalmaztunk meg, perek, eljárások indultak, és ebből e, új fejlesztések születtek. Nem kell megismételni ezeket a régi vitákat az írásbeli válaszában az EU felügyeleti programával, programjával is foglalkozott, illetve a közúti mérést, a labormérésekkel kombinált módszert mutatta be. Kaphatnánk néhány részletet ezzel kapcsolatban? Tehát milyen előírásokat tartalmaz az önök rendszere, illetve a típus engedélyezéshez milyen követelményeket alkalmaznak a gyakorlatban? Nem szeretnénk, hogyha a gyártók előre tudnák sejtenék, hogy mi van a háttér, háttérben, de a nem standard megközelítésünk az valóban azt jelenti, hogy nem a megszokott módon használjuk a járművet, tehát többféleképpen vetjük alá próbának, illetve alaposan meghajtjuk, eh, az EPA a saját módszerét alkalmaz erre. A mi nézőpontunkból a használat közbeni kibocsátás, amit valójában belélegeznek az emberek, a laborban nem mérhető elég pontosan ez a módszerünk, meg a lényege, viszont hogyha a laborban nem tudjuk kimérni, hogy mi a tényleges kibocsátás, akkor nagyon komoly a probléma. Úgyhogy az én csapatom vizsgálja az eltéréseknek az okát, a hátterét, és igyekszünk feloldani ezeket az eltéréseket. Sádemusz asszony. Köszönöm szépen. Köszönöm én is, hogy eljött ide a vizsgálóbizottság ülésére. Nagyon érdekes számunkra mindaz, amit elmond, illetve tanulunk az önök tapasztalataiból. Szeretnénk továbbfejleszteni az európai vizsgálati szabályokat. És az írásbeli válaszaiból kiemelkedett számomra, illetve amit most elmondott, abból szintén, hogy nem szeretnék, hogyha az autógyárak pontosan tisztában lennének a mérési módszer menetével, körülményeivel, hogy ne tudják megkerülni, illetve e, kitrükközni a vizsgálati módszereket. Kialakult egyfajta gyanakvó légkör az autógyárak vonatkozásában, és ezért is e, örülnék, hogyha egy kicsit részletesebben szólna arról, hogy mi a bizalmatlanságokat mind a múltban, mind a mai módszertanunkban célzott, illetve véletlen alapú módszerek is szerepelnek. Korábban rájöttünk már, hogy kiszámíthatatlannak kell lennünk, hogyha sikerrel akarunk dolgozni. 2009-ben a dízelmotorokat nagyon szigorúan és módszeresen ellenőriztük. Hogyha akkor alkalmaztuk volna a hordozható eszközeinket, a peneket, sok ilyenünk van, a közúti forgalomban való méréssel is tisztában vagyunk, illetve szabadalmaztattunk hordozható eszközöket, de akkoriban csak a kamionokra, illetve a nehézgépjárművekre, teherautókra használtuk. Tehát erről a területről származik a dízelkibocsátásnak az óriási többsége, a személyautók továbbra is csak 1%-ot testesítenek meg. Szeptemberben tavaly szeptemberben minden autógyárnak küldtünk egy levelet, értesítettük őket az új mérési módszertan bevezetéséről, illetve hogy egy kicsit hosszabban tartjuk magunknál a mérendő járműveket, és a célunk az, hogy a gyártás előtt, a gyártás során, illetve a lakosságtól bekért járműveket is tudjuk mérni a különböző módszerekkel. A céljuk az, hogy az autógyárak csak az abszolút minimum előírásnak feleljenek meg, vagy ö, akár még annak sem. Tehát minek tulajdonítható ön szerint, hogy az autógyárak erre törekszenek alapvetően? a 90-es években egyértelműen ilyen jellegű volt az autógyártás, és aztán, amikor utána jártunk, hogy hogyan igyekeznek milyen eszközöket beépítve átverni a tesztelés során a mérőműszereket, annak meg lett az eredménye, hiszen az értelmezés lehetősége rendkívül költségesé vált az autógyártók számára. És azóta sikerült, azt gondolom, tiszta vizet öntenünk a pohárba. Egy milliárd, egy milliárd dolláros perenkívüli megállapodásra jutottunk az egyik autógyártócsoporttal, és ennek is lett az eredménye, hogy most már másképpen tekintenek a mérésekre, vagy legalábbis most már nem nevezhető az autógyártók természetes reagálásának a puszta minimum teljesítése. Sok autógyár a 90-es évek óta létrehozta a saját belső eljárásait. Egy trükkös eszközöket vizsgáló és beazonosító csapattal dolgoznak ma már. És nagyon komoly képzést kapnak minden évben a mérnökeik, a szoftveres fejlesztőik, megtanulják, hogy hogyan lehet ezeket az eszközöket ellenőrzéssel beazonosítani, megtalálni. És a típus engedélyezés előtt mindig lefuttatjuk ezt a, az eljárást nálunk is, illetve kérjük az autógyárokat is, hogy mutassák be a felügyeleti eljárásaikat, amikkel ezt igyekeznek elkerülni. Európában sokat beszélünk a valós körülmények között történő kibocsátás mérésről, de végig kell ezt futtatni a teljes gyártási, értékesítési folyamaton. Tehát hogyan látja ennek a mérésnek a jogosultságát, illetve az alkalmazási lehetőségét az önök esetében. Én magam mérnök vagyok, és egy mérnök soha nem kaphat elég adatot, én soha nem fogom azt mondani, hogy most már túl sok az adatunk. Nagy a zaj, úgymond, a többszintű rendszerünk kapcsán Amerikában. És nem szívesen szólnék bele mások dolgába, amerikaiként kívülről nem akarnék észt osztani, és megmondani, hogy önök mit tegyenek. De nem vagyok szakértője az önök javaslatainak. Annyit hallottam a kollégáktól, hogy az Erdélye, illetve a típus jóváhagyási eljárás továbbfejlesztése jó irányba tett megfelelő lépés, és minél több a mérés, az ellenőrzés, annál jobb. És az Egyesült Államokban erre az a gyakorlat alakult ki nálunk, hogy a kaliforniai állammal, illetve a kanadai kormányjal partnerségre léptünk, és ennek keretében vizsgáljuk a szabályok, normák betartatását, illetve betartását, és megosztjuk a feladatokat egymással. Minden évben megállapodunk, hogy ki mit ellenőriz. Köszönöm szépen. Ja, thank you. Uh, Köszönöm szépen. Igen, hollandul fogok beszélni. Üdvözlöm Önt itt ebben a bizottságban. Egyértelmű az, hogy az amerikai megközelítés sok pontban különbözik az európaitól, és nagyon fontos számomra az is, hogy a, ismerjük a választások indoklását, és ezt jól megértsük, annak érdekében, hogy ebből le tudjuk vonni a következtetéseket. Ebben a kontextusban a következő lenne a kérdésem. A meghallgatások során azt hallgathattuk, hogy az Európai Unióban a kibocsátásra vonatkozó szabályozások során a széndiokszid kibocsátás csökkentése volt a lényeg. És ez különbözik szerintem attól a megközelítéstől, amit az USA-ban láthatunk, ahol az NOx kibocsátását nagyon is fontosnak tartják, illetve ennek csökkentését. El tudná azt nekünk mondani, hogy az NOx, illetve a széndiokszid kibocsátásának szintjét hogyan határozzák meg az Egyesült Államokban? We establish our emission standards for both. A kibocsátási előírásainkat mindkét szennyező anyagra hasonlóan határozzuk meg a csapatom nagyon részletes műszaki tanulmányokat végez, illetve készít, gépjármű szimulációs modelleket, költségtanulmányokat állítunk össze, illetve levegőminőségi modelleket hasznosítunk, használunk a munkánkban, és teljesítmény alapú normákat dolgozunk ki. Tehát azt nézzük, hogy a széndiokszid és a NOx kibocsátási értékek hogyan kell, hogy alakuljanak a tiszta levegő megfelelő minősége érdekében, illetve a törvényt alkalmazva. Tehát így alakítjuk ki a normáinkat. Hallottunk a érveket korábban, hogy az EPA-nak választania kell a NOx kibocsátás és a széndiokszid kibocsátás szempontjai között vagy a kettő között csak úgy lehet egyensúlyt elérni, hogyha kompromisszumot kötünk az egyik oldalon. Ezt mi visszautasítottuk. Az üvegházhatású hatású gázok és a nitrogén oxidnak a csökkentését egyszerre várjuk el. Ez a módszerünk. Ez valóban egy másfajta megközelítés. Egyetete azzal az elemzéssel, hogy az a mód, ahogy a CO2-t, a NOx-ot meghatározzák a szintjét, az már megadja azt is, hogy milyen technológiát kell alkalmazni, például dízel autót, vagy például benzines autót. most uh, uh, e- elnézést kérek, nem tudok ezzel egyet érteni. A NOx normát, illetve a széndiokszid normát anélkül dolgoztuk ki, hogy konkrét technológiát vettünk volna figyelembe. Tehát igyekeztünk olyan körülményeket teremteni, hogy teljesíthetők legyenek a normák, de az autógyárakra bíztuk például a fejlett benzin, a hibrid, a dízel technológia közül a megfelelőnek a kiválasztását, hiszen ezek mind rendelkezésre állnak a normát teljesítő kivitelben, tehát erre megvan a lehetőség, és az adókedvezményekkel is lehet ezt ösztönözni, illetve a szabványok általános fejlesztés is ebbe az irányba hat. Tehát alapvetően a dízelmotortól ugyanazt várjuk, mint a benzinmotortól. Tehát a kipufogóból kijövő kibocsátási érték ugyanazt a normát kell, hogy teljesítse függetlenül az üzemanyagtól. A párbeszéd az USA, illetve az EU között. A 90-es évek végén ön is utalt erre az USA-ban problémák voltak már az ilyenfajta csaló szoftverekkel, és eh, akkoriban az USA és az EU közötti kapcsolatok már megpróbálták azt elérni, hogy a hasonló dolgokat állásán kerülni? Sir, it was a, uh, it was... Nos, ez egy kicsit még az én időm előtt történt, de tudom, hogy a, a csapatom nagyon aktív a munkacsoportokban Genfben. És egyértelműen a nehéz tehergépjármű motorgyártókkal való perenkívüli megállapodás az nagy port vert fel, úgyhogy közismert volt. A tízes kérdésre adott válaszában ön beszélt egy nemzetközi hálózatról, ahol információkat lehet cserélni, az EU-t is bevonják ebben. Milyen konkrét tervek vannak ezen hálózatra vonatkozólag? I'm glad you asked that question. Örülök, hogy feltett ezt a kérdést. Igen, két ülést is tartottunk. Én hívtam össze. En Arborban, áprilisban az elsőt, és most jövök a másodikról. Iszprában a közös központ szervezte ezt, Japán, Korea, Brazília képviselői részt vettek, illetve az Egyesült Államokból és a bizottság képviselői részéről is jelen voltak. Úgyhogy ez a rendszeres párbeszéd folyamatának a része. Megosztjuk a tapasztalatokat, illetve a felügyeleti munkatanulságait, a mérési és a hatósági tevékenységnek a következtetéseit. Tehát alapvetően tájékoztattuk a FAUV ügyről a kollégákat, hogy azzal hol állunk, és hanem is részletes információkat osztottunk meg, de a kiszámíthatatlan mérési eljárásainkról valami átfogó tájékoztatást adtunk, illetve hogy hogy igyekszünk minél olcsóban, hatékonyabban, minél több eredményt elérni. Ennek érdekében gyűjtjük az adatokat. És persze épp az a célja ennek az együttműködésnek, hogy rendszeresen megosztjuk az információkat. Zalba úr. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Elnézést, hogy egy kicsit elkéstem. Köszönöm, hogy bemutatta az intézményének a, a tevékenységét. Hol látja kibotnak, kibontakozni ezt a trendet? A Kalifornia kibocsátási tesztelésekben és végrehajtási rendszerekben. Oh, strengths and weaknesses. Thank you. Strength. igen, az erősségeket és a gyengeségeket. Az erősségünk, én úgy mondanám, a levegőminőségi törvény keretében központosított hivatalt, hatóságot hoztunk ki, dolgoztunk ki, és olyan módszereket, amelyek nyilvános adatokból dolgoznak, átlátható módon, és nagyon erős és előre látható, szigorú végrehajtási rendszerben dolgozunk. Kalifornia és az EPA hisz abban, hogy a teljes termékciklusban, életciklusban biztosítani kell a kibocsátási normák teljesülését. A gyengeségek tekintetében jobb lett volna, hogyha korábban kevésbé vagyunk e, kiszámíthatóak. És én e, szerény amerikaiként azt mondhatom, hogy nincsen tökéletes rendszer, és azt mindenképpen megtanultuk, hogy folyamatosan képesnek kell lenni a kiigazításra, a változásra, és nem a és pontosan ezért lényeges, hogy a levegőminőségi törvény lehetővé tesszük számunkra, hogy a folyamatainkat tökéletesítsük. Második kérdésem, az európai jogszabályokat hogyan lehetne tovább javítani? Nincsenek részletes ismereteim az európai jogszabályokról, az erre vonatkozó javaslatokról. Minden esetre azt tudom, hogy a bizottság aktívan dolgozik az RDA-val kapcsolatos adatgyűjtéssel, és hogy most folyamatban van egy javaslat a bizottságnál a típus ellenőrzés típus engedélyezés folyamatára nézve, én azt gondolom, hogy ez nagyon fontos lépés, és jó irányban tett lépés. Még egy kérdés. The European market. We do not test the... Nem tesztelünk olyan uh, járműveket, amelyeknek a célja az európai piacon való megjelenés. A tesztelési folyamatban a dízel eh, járművek, amelyeket vizsgáltunk, mind az amerikai piacra készültek. Az EPA 2017-ben BMW dízel járműveket, hagyott jóvá, Jaguar Land Rover és General Motors járműveket. Hogyan eh, találták meg a DFID berendezést? találtak-e ilyen berendezéseket? Mint említettem, nagyon kevés dízel személygépjárművet vizsgáltunk, BMW-ket, General Motors dízel, illetve Jaguar Land Rover járműveket, és sajnos a folyamatban lévő tesztelésekről ma nem tudok beszámolni, mert még mindig tesztelés alatt vannak. Sorry, if you have found... Találtak-e más szabálytalanságot ezeknek az autóknak a kibocsátási viselkedésében? Erre sajnos nem tudok válaszolni, mivel nem zárult meg le a tesztelési eljárás. Köszönöm, remélem, hogyha a tesztelés lezárult, akkor választ kapunk a kérdéseinkre. Köszönöm szépen. Torvaldis. Thank you. It's nice to have you. Köszönöm szépen, Grendel úr, nagyon örülök, hogy itt van. Úgy látom, hogy egy kicsit nehézséget okoz a nyelvhasználat. Nagyon szépen beszélt az előreláthatatlan tesztelésről, ennél lehet, hogy még többről beszélünk Európában, de ez csak egy megjegyzés volt. Ahogyan beszél az lépéseikről, ez mind olyan könnyűnek tűnik. Ön azt mondja, hogy nem atomfizikusnak kell ahhoz lenni, hogy az ember ilyen eljárásokat kidolgozzon, és tudja, hogy mit kell tenni. De ön egy szervezetnek tudná azt mondani, they aren't up to the test. Azt tudnám mondani egy szervezetnek, hogy hogy ők idióták? Mi volt a kérdés? Volt egy kérdés. Hogyha van egy szervezet, amely köztudomásulag tudna hatékony szer, tesztet szervezni, és mégsem teszi meg, a magyarázat erre a képtelenségük, vagy az volna a magyarázat, hogy nem akarják ezt megtenni? Én ilyen spekulációban nem bocsátkoznék bele, hiszen ez kifejezetten hipotetikus kérdés. Nem is fogok spekulálni. In your answer you, you actually classify the European test as uh... az európai teszteket a célra leginkább megfe- nem megfelelőnek minősíteni, ugye? Tehát végül is ezek a tesztek nem töltik be a hivatásukat. Én nem akarok senkit azzal vádolni, hogy egy rakás idióta lenne. Igen, valóban nem éppen atomfizika ez, de azért nem is egyszerű és az sem, hogy a csalásoknak a nyomába éljünk. És az RDE nem elégséges, de persze erre szükség van, és kompetens laboratóriumokra, tapasztalt mérnökökre, hogy ezeknek a nyomába érjünk, és hogy tudjuk, hogy milyen kérdéseket kell feltenni, mik a jó kérdések. Az egyik követelmény az Egyesült Államokban, hogy a típusengedélyezés során a gyártóknak az AECD-t bizonyítaniuk kell, és hogy jó okaik vannak az adott technikai megoldásra, és nem mindig fogadjuk el az érveiket, amikor értékesítik a járművet, akkor is az előírásainkat teljesíteniük kell. Hogyha csak nincsen egy ilyen töredelmes vallomás, de szerintem nem lesz ilyen a jövőben. Megfelelő berendezésekre és ambícióra van szükség, és kíváncsiságra, hogy megértsük, hogy miért viselkedik másként a valóságban egy jármű, mint a laboratóriumban. Mi abból indulunk ki, hogy ugyanúgy kellene működni, és ha nem, akkor uh, utána akarunk menni, hogy miért. Annak ellenére, hogy néhány évvel ezelőtt a dízel uh, személyautók csak nagyon kis részét képeselték a piacnak. Amikor az ICTT-től megkaptuk ezt az információt, elkezdtünk ezen dolgozni és végére érni, és nem volt uh, kielégítő a válasz, és hát a többi már történelem. De nem akarom önökben azt a benyomást kelteni, hogy ez egy triviális feladat. Kifinomult szakértelemre, ambícióra, berendezésekre van szükség, kíváncsiságra és megfelelő hatósági hatáskörökre. És akaratra. Igen, ez is így van. That was very interesting. Nagyon érdekes volt. Valószínű, hogy az nagyon fontos, hogy a jó kérdéseket tegyük föl, mi is ezen dolgozunk. Következő kérdés. Puheenjohtaja, kiitokset myös herra Grundlerille. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm a vendégünknek is. A kérdésem, hogy mennyi ideig tartott az Egyesült Államoknak, hogy a tesztelési módszert kidolgozza, és milyen érveket hallott az RDE-vel szemben a gyártóktól. We've been working on uh, the measurement technology. A mérési technológián hosszú évek óta dolgozunk. A 90-es évek végén kaptuk meg az első szabályunk elfogadását, és eh, először nehéz gépjárművekre használtuk ezt, és azt most nem tudom megmondani, hogy a tényleges tesztek kialakításához mennyi időre volt szükség. Szabályozói RDE teszteket nem írtunk elő, mint amivel az EU eh, most foglalkozik hanem különböző valós körülmények között teszteltük a járműveket, ami pedig a gyártók reakcióit illeti. Igazából nem kérjük ki a véleményüket, erről nem nyitunk vitát. Az első megközelítésünk a nagy ipari járművekkel kapcsolatos volt, és az első büntetési vagy bírósági megállapodási eset is ehhez kapcsolódott. Különböző mobil szennyezési forrásokat vizsgáltunk ebben az időszakban. Az előírásunk, hogy a berendezések gyártói használják ezeket a berendezéseket, és benyújtsák hozzánk az eredményeket, független felügyeletet gyakorolunk, és a nagy teherautókra is alkalmaztuk ezt már egy évvel ezelőtt is, és ezt szeretnék kiterjeszteni a személygépre, járművekre is. Az európai autogyártóknak mit mondanak? akik azt mondják, hogy a 80 mg-os kibocsátást nem lehet elérni, lehetetlen idézőjelben. A kutatásaikat hogyan finanszírozzák, külső finanszírozási forrásokat is bevonnak, vagy a, esetleg a gyártók is szerepet játszanak? Az EPA nem dolgoz ki olyan normákat, amelyek elérhetetlenek, ezek ambiciózus és agresszív célok, de a kutatásainkon alapulnak, és megfelelő bevezetési időt is engedünk a gyártóknak, hogy megfeleljenek ezeknek a normáknak. Nem vákumban dolgozunk, nyilvánosan dolgozunk a, a gyártókkal együtt, az adataink nyilvánosak, ez persze nem jelenti azt, hogy mindig ugyanarra a következtetése jutunk, mint az iparág fejlesztői, mérnökei, de azt gondoljuk, hogy ez a mi kötelességünk, ez a feladatunk, hogy olyan normákat dolgozzunk ki, amelyek a technológia fejlesztésére késztetik a gyártókat. A normáink nem a feltétlenül a most forgalmazott járművekre vonatkoznak, vagy ezekből indulnak ki, hanem úgy gondoljuk, hogy megfelelő beruházásokkal, fejlesztéssel a jövőben ez elérhető az USA kongresszus megfelelő költségvetéssel finanszírozza a feladataink ellátását. Eckhart kolléga. Good afternoon and thank you for, for being Jó napot, és köszönöm, hogy eljött ide és beszél a tapasztalatairól. Tudom, hogy nem akar nekünk semmit sem, semmire sem kioktatni bennünket, nagyon visszafogott, de Persze kíváncsiak vagyunk az önök tapasztalatairól. A kaliforniai testülettel kapcsolatban is szeretném kérdezni. Hogyan is történt ez a vizsgálat a Volkswagennel kapcsolatban? Igazából a JRC-ben található kollégáinknak adnak köszönetet, akik, akik bizonyos dokra rámutattak, és ez vezetett a volkswagen nek kapcsolatos vizsgálathoz. Tehát mi volt az, ami miatt elkezdték a Volkswagen-t vizsgálni? Válasz, a kollégáim Kaliforniában nagyon szoros kapcsolatban állunk egymással. Ez a kapcsolat, ezen tapasztalat által még inkább szorosabbá vált. Nagyon hosszú már a kapcsolatunk, a bizottsággal, a GRS-szel is. És eh, én nem igazán tudom eh, azt elmondani, hogy konkrétan mi történt, csak azt tudom, hogy eh, amikor megkaptuk ezt az értesítést, akkor azt láthattuk, hogy használat alatti magas kibocsátásokat láthattunk, és Kaliforniában azonnal erre ráugra, ráugrottak, elkezdték a saját teszteléseket, tesztelésüket, és mi is elkezdtük feltenni ezeket a kérdéseket, és nem igazán kaptunk kielégítő válaszokat. De az igazi megfelelési vizsgálat vizsgálatot a Nyugat-Virginia Egyetemen végezték el, illetve az, I, az ICCT-nél. Tehát az ICT ö, tanulmánya az, ami rámutatott a diszkrepanciára, ez vezetett a vizsgálathoz. Tehát voltak, voltak bizonyítékok arra, hogy ilyen kiiktató eszközt használtak. Köszönöm a kérdését teljesen más az, amikor használt közben vizsgálják a kibocsátást. Itt különböző módon lehet látni azt, hogy van egy ilyen kiktató berendezés. Látni kell azt is, hogy ez nem egy gyártási hiba volt-e. Azt, hogy tudjuk, hogy tényleg egy kiktató berendezésről van szó, itt sokkal mélyebb vizsgálatra van szükség. Itt előre nem látható útközben, illetve laboratóriumi tesztekre is szükség van. Azt is meg kell vizsgálni, hogy a járművet másképp kalibrálták ebbe, hogy másképp viselkedjen a valós életben, mint a laboratóriumi tesztek között. Ehhez különböző tesztelési berendezésekre van szükség és tapasztalatra. De hát ez mind elérhető a közös kutatási központnál az Európában is, nem? De tehát, hogyha Európában azt mondják, hogy nekünk nincsen konkrét bizonyítékunk a kiirtató berendezésre, és ezért nem tudtunk semmilyen következtetést levonni, önök mégis levonták ezt a következtetést, pedig ugyanazt az információt kapták, mint az európaiak az ICCT-től. Nos, én csak a saját tapasztalatomról beszélhetek az USA-ban. A kaliforniaiak és nálunk mindenki a munkatársaim nem fogadták el azt, hogy a járművek többet bocsátanak ki út közbeni használatban, mint laboratóriumi körülmények között elkezdtünk kérdéseket feltenni, és a válaszok nem tetszettük nekünk. Kérdés, tehát kíváncsiak voltak, nem fogadták el a különbözőséget, a diszkrepanciákat. Miben gondolja azt, hogy ezek a diszkrepanciák nem vezettek vizsgálathoz az EU-ban, hiszen ugyanaz a tapasztalat, ugyanolyan jól képzett emberek vannak. Miért, volt, miért ez a különbség? Válasz, az USA-ban senkit sem lepett meg a GSC jelentése 2009-2010 folyamán. Mi is láttuk ezeket a magas kibocsátásokat, most láttuk azt, hogy az európai tesztciklus nem volt túlságosan sokat követelő, a sebesség, gyorsulás, és azt, hogy különböző hőmérséklet alapján nem vizsgálták a laboratóriumban ezeket a járműveket, ez arra engedett következtetni, hogy nem volt jó a tesztciklus, mi pedig nagyon szigorúan vizsgáltuk a járműveket a saját tesztciklusaink alapján. Nagyon fontos arra gondolni, hogy az USA számára hozták létre ezeket az autókat, ez kicsit más, mint az az 5-6 autó, amit itt gyártanak, mert a mi NOx standardunk magasabb, több tesztciklust kérünk a dízelautók esetében, magasabb az elvárás, sokkal több a technológia ezekben az autókban, ezeket jobban kell kalibrálni, ezért többet várunk el a tesztciklusok alapján is. Nem gondoljuk azt, hogy ez szokatlan volt, a járművek, a tesztciklusok és a standardok is különbözőek. Grazie, I'll speak in Italian. Olaszul fogom elmondani a hozzászólásomat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a választ, amit hallhattunk. Rendkívül érdekfeszítő volt. A tízes kérdésre szeretnék még visszakérdezni, amikor ö, azt mondja, hogy az EPA részt vett abban az értékelési folyamatban, amelyben az európai értékelés nem megfelelőnek bizonyult. Önök mit javasoltak még a normál vezetési körülményektől eltérő vizsgálatokra? És milyen módszerek merültek fel még? Illetve az európai hatóságok figyelme mire terjedt még ki? Aztán azt szeretném még kérdezni, hogy akkor, amikor önök új módszertant vezettek be, és nem a világméretekben elfogadott mérési módszertant alkalmazzák, akkor mi ösztönözte önöket erre, és mi lett az eredménye? Igen, köszönöm szépen a kérdést. A munkacsoportom tagjai részt vettek a Genfi megbeszéléseken. Elmondtuk a tanulságokat, tapasztalatainkat, az ötvezetési stílus, illetve körülmény alkalmazása kapcsán. Ez az amerikai választások után közvetlenül következett, és a hivatalba lépő régi új elnök, Obama elnök arra utasított bennünket, hogy fokozzuk az előírásokat, illetve szigorítsuk a normákat az üvegházhatású gázok visszaszorítása érdekében. És így dolgoztuk ki első részben az üvegház hatású gázokra vonatkozó normákat. Tehát elkötelezetten végezzük ezt a munkát. Mindent megtettünk az ötféle környezetben való vizsgálat sikerrevitele érdekében. Úgy gondoljuk, hogy ez egy fejlettebb mérési eljárás az európai eljáráshoz képest. De úgy tűnik, hogy nem sikerült átütő meggyőző üzeneteket megfogalmaznunk, mert a világméretű mérési módszertan nem változott, nem fogadták még be az öt vezetési stílusra vonatkozó tapasztalatokat. És egy új szabvány környezetben menet közben váltani mérési vizsgálatokat nem lett volna hatékony bevezetni. Tehát akkor, amikor az üvegházhatású gázokra vonatkozó előírásokat kidolgoztuk, akkor e, úgy döntöttünk, hogy eközben nem akarunk változtatni. Köszönöm szépen a választ. Hadd kérdezzek vissza. Az IPA úgy tűnik, hogy műszaki típusengedélyezési méréseket végez minden új modellen forgalomba hozatal előtt, tehát már a prototípusokat vizsgálják. És a kérdésem, hogy a típusengedélyt kérő gyártók házon belüli saját laborban végzett mérésekre hivatkozhatnak-e? Azokat benyújthatják-e? Vagy a magánlaboratóriumok mérései megkaphatják-e az önök típus engedélyét, illetve az eredmények alapján önök kiadják az engedélyt, vagy csak a saját laborjaikban bíznak? A válaszom igen, tehát egyrészt az előírt méréseket elvégezhetik az autógyárak is, feltételezve, hogy megvannak a megfelelő laboratóriumok, laboratóriumaik, a nagy gyártók pedig rendelkeznek házon belül ilyen saját laboratóriumokkal. És a tanúsítási eljárással gondoskodunk a megfelelő vizsgálatokról. 20-30%-át vizsgáljuk az új járműveknek a saját laboratóriumi körülményeink között. És hogyha eltérő eredményre jutunk a gyártókhoz képest, akkor a mi eredményünk az irányadó, és ennek alapján határozzuk meg, hogy a jármű megfelele az előírásoknak. Emellett mindjárt a gyártósorról lejövő gépeket is, autókat mérjük, ellenőrizzük, tehát a gyártásból közvetlenül bekérünk autókat a gyártótól, és összevetjük a prototípus adataival és harmadsorban az állampolgároktól is bekérünk járműveket, és bevonunk a vizsgálatba. Belet képviselő. Köszönöm szépen. Köszöntöm az, az előadónkat a meghallgatáson, és elnézést kérek, hogy egy következő kérdésemmel szembesítem. Általánosságban és a sajtóban is hallhattunk a dízelbotrány amerikai következményeiről, illetve a szigorodó előírásokról, az óriási kirót bírság összegekről. Versenyképességi szempontból is elemeztük ezt a kérdést. Ezek az óriási büntetések, illetve a gazdasági érdekek szintén szerepet játszhattak ebben. Tehát a cél talán az is lehetett, hogy az amerikai piac nehezebbé váljon a külföldi gyártók és a dízelgyártók számára elsősorban. Mi a véleménye erről? Ahogy talán ön is számíthatott az ellenvéleményemre, egyáltalán nem értek egyet, nem láttam erre mutató elemzéseket, és alapvetően mi a szabályok betartatását szeretnénk elvégezni, elérni, hogy a jogszabály érvényesüljön. Ami pedig a szigorú vizsgálatokat, a szigorítást illeti, nem tapasztaltunk soha történetünk során egyetlen ilyen jelenséget sem, illetve erre utaló tevékenységgel szintén nem találkoztunk. Tehát ez egy egyedülálló jelenség volt a, a dízelbotrány, és Az eddigiekben nem is szabtunk ki egyébként bírságot, hiszen folyamatban van az eljárás. Egy részleges megállapodást kötöttünk peren kívül, amit a közönség miatt mondok, teszem hozzá, hogy ez még nem végleges a gépjárművekre, a gépjárművek környezetkárosító hatására vonatkozik ez a pénzbeli megállapodás, illetve a jövőbeni zöld technológiai fejlesztésekre is kiterjed. De ez még nem kapta meg a végleges jóváhagyást rendben. Hogyha megnézzük, a dízelbotránynak a korábbi körülményeit, amikor a nehéz tehergépjármű gyártókkal megállapodtak, akkor 1 milliárd dolláros volt ez a perenkívüli egyesség, és a dízelbotrány óriási számai pedig nagyságrendileg eltérnek, tehát hogyan látja ennek a hátterét és az okát az elemzők erre hívják fel a figyelmet. Biztos, hogy tévednek az elemzők, hiszen eddig nem szabtunk ki semmilyen bírságot nem vetettünk ki semmit. Az önök ön által idézett számok, azok a lehetséges összköltségét érintik a gépjárművek által okozott károknak. Az Egyesült Államokban ezek a járművek nem tudnak megfelelni az előírásoknak, még módosításokkal sem. Tehát ez azt jelenti, hogy a, az összeg figyelembe veszi, hogy a vásárló akár vissza is adhatná a gyártónak kötelező visszavétellel az autót, vagy pedig a teljes kárát valahogy másképpen kellene megtéríteni. Továbbá figyelembe vettük a NOx kibocsátás környezeti hatását és ennek a kárait. Aztán a harmadik figyelembe vett kategória pedig a FAUV által eszközölt beruházások, befektetések a jövőbeni tiszta technológiába. 600 ezer szabályokat sértő gépjárművet piaci forgalomba hozni, az egy költséges tévedés. Dali képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az EPA vezetőjének, hogy eljött és elmondta a helyzet ismertetőjét. És azt gondolom, hogy a kiszámíthatatlanság az valóban egy nagyon jó elképzelés, illetve, hogy ön is elmondta, az EPA vizsgálatainak a folyamatos alakítása és módosítása különösen eredményes lehet. Az ötös kérdésre adott írásbeli válaszához szeretnék kapcsolódni. Említi, hogy új mérési eljárásokat vezet be az EPA a kis és nehéz tehergépjárművekre a használat közbeni kibocsátási értékek reális mérése érdekében. A kérdésem a következő. Akkor, amikor továbbfejlesztik a mérési módszereket, akkor minél gyorsabban kell cselekedniük hogy ne veszítsenek időt. Mennyi idő volt az EPA számára az új mérési módszertan bevezetése, illetve egyfajta mérési módszertanról egy másikra váltani, mennyi időt vesz igénybe az EPA esetében? Köszönöm a kérdést. Úgynevezett kiegészítő mérési eljárásokat vezettünk be 1996-ban, és a 2000, 2000. évtől vezettük be az akkortól gyártott modellekre. Tehát a kiegészítő mérési módszereink bevezetése ennyi időt vett igénybe. Lehetővé tettük a gyártók számára, hogy alkalmazkodjanak, és 2000-től alkalmazzuk a módszertant, illetve a széndiokszid és a fogyasztási előírások együtt alkalmazandók az üvegházhatású gázok előírásaival. Tehát ez a 2008-as évtől él ez a rendszer. És nem könnyű dolog bevezetni egy új mérési eljárást. Itt társadalmi konzultáció előzte meg ezt, illetve az ágazattal, és különböző szakértőkkel konzultáltunk. Több év volt ez hogy történt ennek az egyeztetése, milyen eljárásban? Mert említett, hogy bevonták a társadalmat, és ez talán megosztja a közvéleményt is. Általánosságban azt mondhatom, hogy egy-két évig dolgozzuk ki a javaslatunkat, annak függvényében, hogy mekkora a hatája a javasolt jogszabálynak, illetve a szabályozásnak, Nagyjából 12 hónap, tehát durván egy év a társadalmi konzultáció, begyűjtjük az észrevételeket, és aztán véglegesítjük a normákat, előírásokat. Ugyanakkor ezzel egy időben sikerült egyensúlyt találniuk a kiszámíthatatlanság szempontja között, Eh, illetve a labormérések és a valós adatok egyezése eh, között. Hogy sikerült ezt elérniük? Ahogy említettem, a mérési módszertanunk a 90-es évek végéről származik, attól kezdve eh, már rendelkezés állt, és néhány évvel később vezettük be. De egyébként az új eljárásokat akár 24 óra alatt is üzembe lehetne állítani. Akkor, amikor kiadtuk a szabásértésről szóló határozat level, levelünket. Megírtuk nekik, hogy a jogszabály bennünket felhatalmaz, hogy a lehető legrövidebb időn belül új méréseket vezessünk be, és ezt tájékoztatásul közöltük. Ez tehát a kiszámíthatatlanság, ugye? Tehát 24 órán belül változhat az eljárás, akkor nem kell hosszú átfutási időre gondolni. A tiszta levegőről szóló törvény lehetővé teszi ezt számunkra, és ennek kétféle vonatkozása van. Egyértelműen rögzíti a törvény, hogy minden normál használati körülmény között teljesítenie kell a gépjárműnek a kibocsátási előírásokat. Továbbá a jogszabály hatáskört ad nekünk arra, hogy tetszőleges körülmény és időpont keretében ellenőrizzük, hogy különböző viszonyok közepette hogyan viselkedik a jármű. Például egy konkrét gyártótól azt kértük, hogy mérje meg a járművei adatait több különböző üzemi hőmérsékleten. És ezt az információt adja át az EPA-nak hogy ne kelljen külön jogszabályi előírást elfogadtatnunk az új módszer bevezetéséhez. Ez kulcsfontosságú lehet annak érdekében, hogy az autógyárak ne verhessék át a rendszert. Tehát ne tudják a, a rendszert kitrükközni. Én úgy fogalmaznék, hogy erős tántorító erővel rendelkezik ez az autógyártók szempontjából. Tavaly szeptember óta nem tudják, hogy pontosan milyen mérésekre számíthatnak a részünkről. A rendszerükről szeretném kérdezni. Amikor a magánautósoktól bekérje a járművet az EPA, akkor ezt tőlük megvásárolja, vagy rekvirálja, vagy hogyan? Illetve a különböző adminisztratív költségekhez költségtérítést, hozzájárulást kérnek az autógyártóktól, illetve minek alapján, eladott járműszám alapján, illetve milyen szempontok alapján. Nos, hogy a magánszemélyektől hogy szerezzük be az autókat, önkéntes rendszer áll a rendelkezésünkre, megírjuk nekik egy barátságos hatósági levélben, hogy amennyiben ön erre önként vállalkozik, akkor bevonnánk a mérésünkbe a gépjárművét, és közben csereautót biztosítunk. De annak ellenére, hogy önkéntességről van szó, elég jó a válaszadási arány, illetve ami pedig a költségek számítását illeti, a közvetlen és a közvetett költségeket is figyelembe veszük. A mérés, illetve a szabályok alkalmazásának a költségeit. És ami az engedélyeknek a költségét, a tanúsítási költségeket illeti, itt nagyjából 25 ezer dollár per ö, tanúsítás merül fel egy személyautó esetében, és ez az államkincstárba kerül, ez a pénz a beszedés után. És alapvetően ezt is figyelembe véve dönti el a kongresszus, hogy mi lesz az etának a, a költség kerete. Tehát van valamiféle összefüggés, de ez nem közvetlen összefüggés. Habe ich Zeit. Herr Gunther, <clears throat> ich höre gerade, ich habe sechs Minuten. Hat äh, percem van, vagy három, de szeretném arról megkérdezni, még egyszer felteszem az első kérdésemet, amit nem válaszolt meg. Bevonják-e az ipart a konzultációba? A közvéleményről beszélt, hogy egy példát mondjak. Például az amerikai autógyártók közül a Fordot például mennyire vonják be a folyamatokba, vagy európai gyártók is részt vehetnek -e ebben, részt vesznek-e ebben az eljárásban? Ezt szeretném megkérdezni. Köszönöm szépen. nem volt teljes a válaszom, amikor a közöleményről beszéltem, eléggé széles körben értettem ezt tudnunk kell, hogy milyen folyamatok vannak folyamatban, mi van készülőben, mik lehetnek a potenciális lehetőségek a technológia számára, tehát intenzíven bevonjuk mindezeket a feleket a szabályozási folyamatokba. Nagyon sokszor elutazunk technológiai fejlesztési helyszínekre Németországban, Ázsiában, Detroitban, és első kézből bizalmas információkat szerzünk, védjük ezeket az információkat annak érdekében, hogy megkapjuk és bizalom alá adják nekünk őket. Benchmarkként a legújabb technológiákat használjuk, a 2025-ös üvegházhatást okozó gázokról szóló normákról adtunk ki legutóbbi jelentést, és azt is megvizsgáljuk, hogy egyfajta majdnem hekkelésnek mondhatnám ezt az eljárást, hogy a különböző gépek hogyan ellenőrzik a saját kibocsátásukat és nem annyira az autó szövetség, a gyártó szövetségekkel dolgozunk együtt, hanem a gyártókkal magukkal. Nagyon nagy verseny van ebben a szektorban, de mindig tanulhatunk a gyártóktól. Ez nagyon átfogó volt, de mégis kérdezni. Ön azt mondta, hogy az önök ügynöksége pénzügyileg jól áll, van elég munkatársaik, elég munkatársuk is van az ISPRA-nál, a JRC-nél, kapcsolatban kérdezzük, hogy el tudná ezt mondani, mennyi a költségvetésük, körülbelül mennyi munkatársuk van, de mennyi kutatójuk van konkrétan a méréseknél, és még egy dolog érdekelne engem, annak tudatában is, hogy nem hardware kérdés volt itt a csalás, hanem a szoftvernél volt a csalás. Vannak-e szoftver szakértőik? Hány ilyen van? és önök saját erejükből felezték fel ezt a csaló szoftvert, vagy rászorultak-e ebben a konkrét esetben harmadik fél, külső harmadik fél tanácsára is? Köszönöm, ez is egy nagyon mérható kérdés volt. Először is nem mondtam, hogy a kongresszus elég pénzt ad nekünk. Én azt mondom, hogy kapunk egy eh, erőforrás, kapunk egy költségvetést, és ezért hálásak vagyunk, hogy elvégezhetjük a munkánkat. A szervezetünkben eh, nagyjából 350 eh, köztisztviselő dolgozik, ők látják el mindezeket a feladatokat, nem csak a járművekkel, hanem üzemanyagokkal is foglalkozunk. A 350-ből nagyjából Ugye most a műszaki erőforrásokról beszélek, tudósokról, tesztelőkről, mérnökökről, nagyjából 200-an a jármű teszteléssel, jármű megfelelési vizsgálatokkal foglalkoznak, és tesztelési műveletekkel. Ez azért elég sok ember. 12 millió dolláros költségvetésünk van a megfelelési munka finanszírozására. A tesztelés nagy részét házon belül végezzük, nem szervezzük ki, nem bízzuk magállaboratóriumra, hogy ilyen döntéseket hozzon. A szoftverfejlesztésben abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy egy olyan toborzási stratégiát dolgoztunk el megfelelő időben, amelyel fel tudtunk venni nagyon kompetens munkatársakat az autóiparból, akiknek az előző munkahelye szoftverkalibráció volt, a különböző berendezéseket kalibráltak szoftveresen, ezeket a folyamatokat átlátják. Én például korábbi beosztásomban eh, az autóiparban dolgoztam, és én is a felügyeletet láttam el a tervezéstől eh, az értékesítésig. Ezért nagyon fontos számunkra, hogy megfelelő társakkal dolgozzunk. nem kell 100 millió sornyi szoftver kódot megvizsgálnunk egy defeat device megtalálásához, ennél sokkal kifinomultabb módszereink vannak, és ezekkel biztosabban meg tudjuk mondani, hogy van-e ilyen defeat berendezés. Hatóságként kérhetjük és követelhetjük a gyártótól, hogy adja át a fedezeti számítógépek szoftvereinek kódját, kulcsát, és ezt áttekinthetjük. Nagyon sok eszközünk van tehát, nagyon hatásos eszközeink, és nagyon jó embereink, csak nincsen elég belőlük, úgyhogy ha valakinek jó kapcsolatai vannak a kongresszusban, az megtámogathat minket. Köszönöm szépen, következő felszólaló, franciául fogok beszélni. Merci beaucoup euh, d'être... Köszönöm szépen hogy eljött ide a meghallgatásunkra, és köszönöm a pontos válaszokat és a kérdésekre. Nekem is van egy kérdésem a valós körülmények között történő mérések kapcsán. Különböző körülményeket említett, a valós körülmények tükrözése e, jegyében. Mennyi időbe tellett önöknek, hogy egy megbízható technikát dolgozzanak ki és vezessenek be? We adopted our, um... Az új feljavított laboratóriumi tesztciklusainkat a 90-es évek végén dolgoztuk, és 2000-re még hatékonyabbak lettek. Ez a, a városi autó pályai ciklusunk, stb. És az a feladatuk, hogy nagyon sokféle műveletet fegyenek le Például előírjuk, hogy mínusz 7 fokon, 24 fokon és 35 fokon teszteljenek a gyártók 0-tól 239 km per óráig, gyors gyorsulás, gyors fékezés. Ezek azok a körülmények, amelyeket általában átélnek a járművek. Az, hogy mennyi ideig dolgoztuk ki ezt az öt ciklust, és még ráadásul van három plusz eh, tesztciklusunk is, de meggyőződésem, hogy azért jó pár évnyi munka benne van. A legfrissebb eh, tanulság, hogy kiszámíthatatlannak kell lennünk, tehát a tesztelésben eh, nagyon pontos, megismételhető laboratóriumi teszteket célzunk meg, különböző feltételek között működő teszteket, és az új vizsgálatoknak az a célja is, hogy ezeket a csalóeszközöket kiszűrjük, de nem egyetlen tesztrezsimmel dolgozunk, az a tapasztalatunk, hogy az átfogó megközelítés a legmegbízhatóbb, erre van szükség, hogyha tisztább eredményeket akarunk. Ezek szerint akkor 2000 óta ilyen vizsgálatokat végeznek valós körülmények között. Az amerikai jogszabályok pontosan előírják ezeket a teszteket. Az amerikai jogszabályok önökre valamilyen kötelességet is ró az eredmények tekintetében, hogy bizonyos határértékeket nem eh, haladhatnak meg a kibocsátások, és önök kidolgozzák az eszközöket a mérésekre? Pontosan előírja-e vajon a jogszabály a tesztek típusát, vagy pedig önök hatósági jogkörükben írják elő azt, hogy milyen teszteket kell elvégezni, és hogy hogyan lehet ezeket tovább fejleszteni, mert fejlődött a technológia is, vagy pedig mindig vissza kell vinni a jogszabálykotási eljárásba ezeket a szabályokat. Kiváló kérdés. Ami a szigorúbb teszteket illeti a kongresszus módosításokkal, vezette be a 90-es évek végén ezeket az új teszteket, módosította az eredeti törvényt. A válasz viszont igen, igen, kötelező tesztelési ciklusokról szólnak a törvények, ezeket a szabályozáson keresztül dolgoztuk ki, és ezek a szabályozási eszközök nekünk megadják azt a döntéshozatali lehetőséget, hogy a standard és a nem standard ciklusokban is teszteljünk. új tesztelési eljárásokat is bevezethetünk. Egyébként tavaly szeptember óta ezt meg is tettük, hogy bármilyen észszerűen előrelátható feltételek között teszteljük a járműveket. Nem volna például észszerű, hogy 120 Fahrenheit-es környezetben teszteljünk, mert ez ritkán fordul elő. De mondjuk 85 foknál, ami egyébként 35 Celsius fok, az már egy észszerű tesztelés. és bármilyen kiszámítható vagy várható teszt, működési körülmény között meg kell felelniük a tesztelési eredményeknek, és mi a tesztelési módszereket fejlesztjük annak érdekében, hogy ahogyan már mondtam, kiszámíthatatlanok legyünk. Még egy kérdésem van nagyon gyorsan. Bizonyára tapasztalta, hogy Európában vannak olyan gyártók, akik egy bizonyos hőmérséklet kategóriában vagy tartományban dolgoznak, és ezen kívül nem működnek a tesztek, vagy legalábbis nem jó eredményeket hoznak. Önök meghatároztak egy bizonyos tartományt, mondjuk mínusz 7-től 24-ig vagy 35-ig működnie kell ezeknek a kibocsátási határoknak? Again, I wanna... Ezzel már említettem, hogy nagyon szerény amerikai vagyok. És ahogyan mondta, igen, nagyon széles tartományban dolgozunk, ezt is a szabályozás fogadta el, szabályozási eljárásban, és úgy gondoljuk, hogy észszerű arra számítani, hogy ilyen körülmények között fog rendesen majd egy jármű működni Amerikában, és a kibocsátási szabályoknak is ezen a tartományon belül meg kell felelni remélem, hogy a bizottságbeli kollégáim is ezzel egyetértenek, ezért fogadták el az RDE-t, ami egyébként egy nagyon fontos előrelépés. Köszönöm szépen. Ja, thank De Messmaker úr, köszönöm szépen. Grundel úr azt mondta, hogy a, az RDI szabályozás Európában jó irányba halad, Persze felmerül a kérdés, hogy tényleg adekvát -e ez, és szeretnék eh, a konformitási szorzókra kitérni, főként akkor, amikor tudjuk, hogy az USA-ban a 0,4-es konformitási szorzót alkalmazzák. Ön ezt hogyan értékeli? Nem igazán értem azt, hogy a 0,4-es konformitási szorzót ezt honnan veszi, ezt nem ismerem. Lehet, hogy ön a nehéz gépjárművek motorjára utalt, arra az értékre, amit nem szabad átlépni, de Messbaker. Tehát akkor nincsen konformitási szorzójuk, jól értem? perhaps I'm not misunderstanding. Perhaps... Lehet, hogy én értem félre az ön kérdését, de hadd válaszoljak a következő módon. Nagyon hasonlóak voltak a kibácsatási eh, jellemzők a laboratóriumokban, viszont a PEM tesztelésünk az nem egy előírás, ez egyfajta screening, ha problémákat látunk, akkor megvizsgáljuk mind a laboratóriumi tesztciklusokat, mind pedig a más módszereket, de úgy gondoljuk, hogy a kibocsátási jellemzők hasonlóak. Ugyanaz nem lesz, mert persze a való világ mindig változik, de hasonlónak kell lenniük, de ha nem hasonlók, akkor valami gond van. Azok a járművek, amelyeket úgy hoztak létre, úgy terveztek meg, hogy másfajta teljesítményt nyújtsanak az úton, mint laboratóriumi körülmények között, azok bizonyára kiktató berendezéseket használnak. A bizottság az ADI-vel kapcsolatos másfajta megközelítést alkalmaz. Mi ezt típus jóváhagyási mechanizmusként alkalmazzuk. Másfajta megközelítésünk azt vizsgáljuk, azt követjük nyomen, hogy mi történik, de hogyha úgy gondoljuk, hogy másképpen eljárunk, akkor kiigazítjuk az eljárásainkat, de most nem tudom megmondani azt, hogy a konformitási szorzók a megfelelőek -e, vagy sem. Okay, thank you. Uh, Mrs. Kilionen? Guillaume eh, képviselő. Köszönöm szépen. Eh, Kilönen eh, képviselő. A angolul fogom elmondani itt a második körben a GUNGL részéről a kérdésemet. Azt hiszem, hogy itt Európában a legtöbben az ágazat helyzetével, illetve a motorok kibocsátásával foglalkozunk, elfelejtjük a fogyasztók, illetve a vásárlók helyzetét, ami szintén nagyon fontos. Ahogy ön látja, az önök jogszabálya, amely a fogyasztók jogait védi többek között. Ön úgy látja, hogy jobb az önök jogszabálya, mint a miénk itt Európában? Hogy látja az európai autógyáraknak a jövőjét itt? Hiszen a piaci helyzet rendkívül nehéz, hogyha jól értem. Az amerikai autópiacon nagyon komoly a piaci verseny, illetve nehéz a helyzet. Nehéz visszanyerni a fogyasztók bizalmát a dízelmotorok iránt Amerikában? Vagy hogy látja ön a piaci helyzetet? Nos, ez rendkívül érdekes kérdés, amelyet ön feltesz. Nem vagyok szakértője a fogyasztóvédelmi jogszabályok területnek, az amerikai fogyasztóvédelemnek. Feladatunk az volt, hogy a környezetet védjük, és a fogyasztók érdekét is védjük a módosult kibocsátási értékek kapcsán. És különböző opciók merültek fel. A szövetségi kormány fogyasztóvédelmi hatóságai foglalkoznak többek között a perenkívüli megállapodásnak az összegével. Én ennek nem ismerem a hátterét, illetve a fogyasztóvédelmi vonatkozásait. Ami az európai autógyáraknak a jövőjét illeti, ahogy ön említettem, Ön arról beszélt, hogy nehéz a piaci helyzet. Én nem értek egyet ezzel, mert most már hat éve folyamatosan nő a forgalom, illetve 2015-ben Henry Ford napjai óta rekordforgalmat produkáltunk, és ez hat éves vonatkozásban nem fordult Henry Ford ideje óta elő. És ez minden kategóriában, de különösen a teherautóknál, illetve az SUV-knál, a szabadidős autóknál hozott nagyon nagy kibocsátás javulást. Tehát én azt gondolom, hogy az amerikai autópiac látványosan fejlődik, és túl teljesítik a normákat első alkalommal. És a közbenső értékelésünk, a félidős értékelésünk azt gondolom költséghatékonynak mutatja majd az autópiacot. Ami pedig a dízel motorok iránti bizalmat illeti, az kétségtelen, hogy elveszítették a bizalmi részét az amerikai fogyasztók szemében, de igazából nem lett ez járványos nem volt nagyon nagy sikere addig sem a dízelmotoroknak. Ennek piaci oka van egyébként. Az egyik az, hogy a benzinre és a dízelre ugyanannyi a kivetett adó, tehát igazából a dízelben nincs árelőny, inkább a fogyasztás kedvezőbb, de nincs gazdasági előny ennek. Ráadásul a nagyon jó fogyasztású hatékony fejlett dízel, illetve benzinmotorok a dízelnek komoly konkurensei, és a hibridek különösen. Tehát a Volkswagen csoport adta el a legtöbbet a dízel autókból, a Mercedesnek, illetve a BMW-nek csak töredéke jutott a piacnak. A piaci számok töredékért felelősek. Azt gondolom, hogy az amerikai vezetők hosszan emlékeznek arra, hogy meggyártó hogyan viselkedik, illetve a dízel büdös, koszos megítélésű, most már nem egyébként. Nem igaz, hogy ne lehetne tiszta dízel autót készíteni, három modellt és tanúsítással láttunk el, és alapvetően a tiszta levegő, a levegő minősége lebeg a szemünk előtt. És erre dolgozunk a normákat, amiket különböző típusú üzemanyagokra betartatunk. Az idő dönti majd el, hogy a dízelmotorba vetett bizalom áll e ahogy említettem, az Egyesült eh, Államokban a Jaguar Land Rover eh, vadonatúj dízel termékkel jelenik meg annak jegyében, hogy a dízel motorokat eh, azért továbbra is lehet forgalmazni. Tehát meglátjuk majd. Gizeka úr. Köszönöm szépen, Grundler úr, utoljára. Negyedszer kérdezem ezt már. Úgy tűnik, hogy a gáz kibocsátási határértékeket nehéz elérni, pedig vannak tiszta lehetőségek a dízelnél a részecske kibocsátást a filternél lehetett megoldani, viszont a, a nitrogén kibocsátást is meg kell oldani. Amerikában lehet lehetőségeket már kitaszítják a piacról. A kérdés az az Európában, hogy Amerikában számít-e az egyéni egészségvédelem, szemben állítva a klímavédelemmel? Tehát az egyéni egészségvédelme fontosabb-e Amerikában, mint a klímavédelem? Igen, um, Köszönöm szépen. Korrigálnom kell önt. A dízel nem vonult ki a piacról, lehet értékesíteni, és el is lehet vele érni a széndiokszid előírásainkat az előírásunk, hogy ezt a dízelgyártók tiszta technológiával érjék el, és a 2025-ös üvegházhatású gáz kibocsátási céljaink keretében nem számítunk a dízelpiac növekedésére, pusztán azért, mert a dízel technológia költségesebb a versenytársakhoz képest. De erről majd a piac, illetve gyártók döntenek együttesen és ami az egyéni egészség, a társadalom egészsége védelmét illeti, illetve ez eh, szembeállítva a klíma vagy a bolygónk védelmével, ez egy áldilemma, azt gondolom. Tehát ahogy a NOx kontra széndiokszid szempontokat is össze tudtuk hangolni, itt is összeegyeztethető célokról van szó. Tehát széles eh, opciós kör áll a gyártók lehetős, gyártók rendelkezésére, hogy teljesítsék akár hibrid, benzin, elektromos autókkal, de akár autókkal is az előírásokat. Ezek a, az egymással versengő megoldások, és a piac, illetve a fogyasztó dönt majd az Egyesült Államokban. Tehát nem mondták ki a dízelautókat a forgalomból, de a versenyhelyzetben meghagyják a helyüket. Ekutun. Köszönöm szépen. Második alkalommal kérek szót. Mérnökként szeretném önt megszólítani és feltenni a következő kérdést. Meg tudja magyarázni, hogy hogyan lehet az, hogy egy hidegen induló autó kisebb kibocsátási értékeket mutat a mérésekben, mint egy melegen induló autó? Nos, tudom, hogy ez egy fogas, trükkös kérdés. A válaszom nem, tehát ez nem logikus, így nem értelmes. 53-ból 48 autó a mérések során konkrétan ilyen viselkedést produkált. Ön szerint ez nem indokolna egy mélyebb vizsgálatot ebben a témában? Tudom, hogy mire akar kiukadni. Annyit mondok erre, hogy az ICCT, illetve a kaliforniai állam, amikor a VV termékeket mérték, nekik is feltűnt, hogy ez így nem logikus, hogy így viselkedjenek az autók, és éppen ez vezetett a vizsgálatokhoz, illetve nem megfelelő válaszokat kapnak a kérdéseikre. Tehát az én válaszom, hogy igen, igaza van. Rendkívül nehezen magyarázható, hogy a hidegen induló autó miért viselkedne kedvezőbben, mint a melegen induló. Tehát épp ez az, amire keresik a választ Kaliforniában is. Annyit válaszolnék akkor önnek, hogy a német közlekedési minisztérium tapasztalata az volt, hogy 53 autóban 48 valóban így viselkedik, és ezt nem követte vizsgálat. Tehát talán a német hatóságok számára lenne jó ez a kérdés, nekik kellene ezt feltenni, de köszönöm, hogy ön erre kitért, illetve az, hogy önök utána jártak, ebből lett a VW botrány. Válasz valóban így van. Köszönöm szépen. Egy utolsó kérdést szeretnék önhöz intézni, mivel maradt még egy kis plusz időnk. Az válaszaiból számomra az derült ki, hogy nem nagyon összehasonlítható az európai és az amerikai helyzet, mert az Erdélyét önök nem a típus engedélyezéshez, hanem a használat közbeni méréseknél használják. Európában pedig a VW botrány nyomán minden arra mutat, hogy az Erdélye mérési módszertanra van szükség, de ugyanakkor a bizottság, illetve a tagállamok megítélésében ez egyfajta végső lépés lenne. És az Erdélye mellett nem lehet családeszközöket használni a továbbiakban. Egyetért ezzel az értékeléssel? Azt gondolom, hogy nehezebb lesz. Csak hogy teljesen egyértelmű legyen, az erdély méréseket is használjuk a típus engedélyezésünk során, de ezt egyfajta szűrőmódszernek használjuk a szokatlan viselkedések kiszűrésére, és ez nem egy típus engedélyezési módszer. Meglátjuk, hogy hogyan működik, illetve hogyan eh, teljesít. Nyomon követem majd önöknél is az RDE folyamat alakulását. Hozzá kell tegyem, hogy az RDE önmagában valószínűleg nem megfelelő, nem elégséges az RDE méréseket, más típusú különösen használat közbeni eh, mérésekkel kell együtt használni. Hangsúlyozni kell azt is, hogy a műszaki képesség a szükséges ehhez. Tehát, hogyha a céljuk, hogy az európai városok levegője tisztává váljon, akkor erre további képességeket kell kialakítani. Nos, hogyha um, tanácsokat akarnék osztogatni, amit nem teszek meg, mert szerény amerikai vagyok, ahogy említettem, de talán annyit említenék, hogy egyfajta holisztikus látásmódot kellene kialakítani. 28 tagállam részvételével talán ez mutat a hatékonyság felé. Tehát nem csak a normák, nem csak a mérések kell, hogy hatékonyak legyenek, hanem a gyakorlati végrehajtáson is sok múlik, illetve a piac felügyelet. szintén fontos. És nagyon komoly kihívást jelent ez nyilvánvalóan 28 tagállam, illetve különböző típus engedélyezési eljárások figyelembevételével, de hát ez az önök előtt álló kihívás. Biztos vagyok benne, hogy a szakbizottságunk minden tagja számára fontos az európai levegő tisztasága. Köszönöm szépen a válaszokat, köszönöm a, a végleges jelentést. Én is osztom az európai tiszta levegő célkitűzését látogatóként, majd vissza fogok térni Európába. To raise, um... Ha van még kérdés, amit szeretnének feltenni, akkor 30-áig um, péntekig uh, küldhetik be a titkárságnak, és akkor azt a vendégünknek elküldjük uh, írásban. Köszönöm szépen!